erősítettnek tekintem ezeket a kinevezéseket. A napi rend szerint most a tanács és bizottság közös nyilatkozata az EU és Tajikisztán partnerség és együttműködési megállapodása tárgyában. Alois Péterle úr jelentésének megfelelően, amely tárgyban született. Örömmel adom meg a szót korábbi képviselőtársamnak, Malmström asszonynak, akik most a svéd elnökséget képviseli, illetve a tanácsot. Köszönöm, elnök asszony, hölgyeim és uraim, biztos asszony, jelentéstevő úr, Le úr. Nagy örömömre szolgál, hogy ma délután itt önökkel megvitathatom az EU-Tajikisztán kapcsolatokat. Nagyon fontos, hogy előrelépjünk Tajikisztánnal is, és aláírásra kerüljön a partnerségi megállapodás. Tudom, hogy a parlament mindig is komolyan érdeklődött ezen kérdések iránt. 2009, 2008-ban felszólítottuk a tagállamokat, hogy minél előbb ratifikálják az együttműködés és partnerségi megállapodást, és a parlament ezt meg is teszi a közeljövőben. A ratifikációt követően ö, sürgető az igény, hogy tovább lépjünk, hogy minél előbb hatályba léphessen, még lehetőleg az év vége előtt a megállapodás. Ez egy egyértelmű jelzés, hogy új fejezetet nyitunk a kapcsolatunkban az Európai Unió és Tajikisztán között. Hölgyeim és uraim, Tajikisztán egy nagyon fontos, szerves része a közép-ázsiai stratégiánkban, tengertől elzárt, nagyon szegény országról van szó, Afganisztán határán, kábítószer csempészek útvonala, és a régiót általában a radikális iszlamizmus jellemzi. Nagyon fontos, hogy támogassuk Tadzsikisztánt, és megoldjuk a közös problémákat. Már felvettem a kapcsolatot. A svéd elnökség például egy magas szintű delegációt küldött júliusban Tajikisztánba, illetve fogadtunk egy ottani delegációt Brüsszelben. Tajikisztán az egyik kevés ország a szomszédsági politikánkban, amelyel még a hidegháború óta nem létezett együttműködési megállapodás. Számos kérdés miatt azonban nagyon fontos, hogy megfelelő kereteket teremtsünk a kétoldalú kapcsolatok számára. A politikai párbeszéd és az együttműködés mindenféleképpen javításra szorul, hogy együtt oldjuk meg a az ország előtt álló kihívásokat. A partnerség és együttműködési megalapodás hozzásegít ahhoz, hogy strukturáltabb dialógust folytassunk a középek kérdésekben, például a jogállamiság, a kábítószercsempészet elleni fellépés, a fundamentalizmussal szembeni fellépés, és egyidejűleg előre kell lépnünk a demokrácia, a jó kormányzás területén. Nagyon is tisztában vagyunk azzal, hogy ez nem egy egyszerű kihívás, és éppen ezért örülünk annak, hogy strukturált párbeszéd alakulhat ki Tajikisztánnal, ez lehetővé teszi az észszerű tárgyalásokat. Szeptember 23-án Dushanbe-ban tartjuk az első tárgyalást. Segíteni kell Tajikisztánt a reform folyamat megintításában, és a közelmúltbeli események igen aggasztóak. Ha például a vállalkozások szabadságáról, a szólásszabadságról, a sajtószabadságról beszélünk, mindent el kell követnünk, hogy segítsük az országot, és hogy tiszteletben tartsa a jogállamiságot, amikor például a kábítószercsempészettel vagy a terrorizmussal szemben fellép. Alá kell húznunk, hogy az emberi jogok és az alapvető szabadságjogok mindenféleképpen tiszteletben tartandók, elkerülendő az etnikai konfliktusokat. Továbbá foglalkoztat minket is az országban uralkodó korrupció mértéke. Ez meghatározza az ottani fellépésünket, és minden rendelkezésre álló eszközt fel kell használnunk annak érdekében, hogy a tadzsik hatóságokat segítsük ezen problémák mielőbbi megoldásában. Természetesen nem hunyhatjuk be a szemünket a kábítószer csempészek útvonala felett, amely az országon át vezet, és ami táptalaja a szervezet bűnözésnek. Segítenünk kell Tajikisztánt az ilyen tevékenységek visszaszorításában, és más alternatív jövedelemszerzési lehetőségeket is fel kell kínálni. És ez egyébként összevág az Afganisztánnal kapcsolatos politikánkkal is, és üdvözöljük, hogy Tajikisztán is érdeklődik az ilyen területen az együttműködés irán. Konstruktív, pozitív attitűdöt mutat az ország, ami mindenféleképpen üdvözlendő. A párbeszéd különösen fontos, amikor Tajikisztánt abban kívánjuk segíteni, hogy a sürgető regionális problémákkal kapcsolatosan lépjen, például a vízgazdálkodás vagy a klímaváltozással kapcsolatos problémák területén. A megállapodás megfelelő keretet teremt a kétoldalú kapcsolatok továbbfejlesztésére, és ezáltal hozzájárulhatunk a közép-ázsiai stratégiánk céljai eléréséhez is, remélhetőleg a ratifikációra minél előbb sor kerül, hogy életbe lépessen a megállapodás. Köszönöm az elnök asszony szavait. Most megadom a szót a bizottság tagjának, Ferrero Waldner asszonynak. Elnök asszony, köszönöm szépen. Tisztelt képviselők, először is hadd köszönjem meg Péterle úrnak a nagyszerű jelentést, és azt az állásfoglalást is, amely nagyon jól elemzi a tajikisztáni helyzetet, és ajánlásokat is megfogalmaz, amelyeket magam is támogatni tudok. Amióta az EU stratégiája megszületett és elfogadásra került Közép-Ázsiával kapcsolatban 2007. júniusában, a közép államokkal való kapcsolataink mélyültek, mind a két fél hasznára vált ez. A kapcsolatok építése felgyorsult, és mind a két fél értékeli ezen szorosabbá együttműködés hasznát, például a biztonságügyekben, a határ ellenőrzés, az oktatás, a jobb kormányzás és az energetika diversifikációja terén. Ezért fontos, hogy egy új típusú partneri viszonyt alakítsunk ki az öt közép állammal. Ez az átfogó stratégia ugyanakkor az egyes és differenciált kétoldalú kapcsolatok alapján kell, pillérén kell álljon, amely megfelel az egyes országok sajátságos orientációnak és aspirációinak. Mint tudják, Tajikisztánnal való kapcsolatunkat még mindig a kereskedelmi együttműködési megállapodás irányítja, amelyet még a Szovjetunióval kötöttünk 83-mal, és amelyet 94-ben úgymond átvett a tajik kormányzat. Ez az egyezmény tehát nem teljesen tükrözi a közép-ázsiai stratégiában megfogalmazott ambícióinkat, és, nem, és azt a fajta együttműködés sem igazán támogatja az egyezmény, amelyet igyekszünk megerősíteni Tajikisztánnal. Ezért fontos, hogy az új EU-tajikisztáni partneri és együttműködési megállapodás megszülessen. Ez a mai vitánk tárgya, és ennek célja az, hogy egy áttörés szülessen, mely révén ki tudjuk szélesíteni és el tudjuk mélyíteni a kapcsolatrendszerünket ezzel az állammal. Ma Tajikisztán, ahogy már az elnök asszony is elmondotta, súlyos társadalmi és gazdasági kihívásokkal kell szembenézzen. Ezért fontos, és Európa érdekét szolgálja az, hogy Tajikisztán sikerrel kezelje ezeket a nehézségeket. Olyan ország ez, amely majdnem 1500 kilométeres határszakaszsal bír Afganisztánnal, és amely közel van a pakisztáni SWAT völgyhöz olyan terület ez, amely ki van téve a e konfliktusok átáramlásának, illetve az iszlámista ö, ö, gerillák is átszivároghatnak könnyen. Az illegális kábítószer beáramlása is Afganisztánból Tajikisztánon át történik részben. Ezért nagyon fontos szerepet játszhat az Európai Unió az instabilitás terjedésének gátat vetve e térségben. Tajikisztán sebezhetőségének egyik oka gyenge gazdasága. A legszegényebb a közép államok közül, és nagyon súlyosan érte az árcsökkenés az alumínium és a gyapot piacon, amely a válság mutatható be. Ez együttesen a 34%-os csökkenésével, aki az oroszországi dolgozókban, dolgozók átutalásainak csökkenésével oda vezetett, hogy a szegénység nő, és a társadalmi gazdasági helyzet olyannyira rossz, olyannyira gyenge, hogy az lázadásokhoz vezethet. Ezért fontos, hogy támogassuk Tajikisztán, bátorítsuk a reformok meglépésében. Ez állt az EU külön megbizottjának Moralesnek a látogatásai központjában is az állt, meg ezt hangsúlyoztam én is, amikor ott lejártam az országba. Persze ennek érdekében többet kell tenni. Világosá tett említettük, hogy a nagyobb, erőteljesebb kereskedelmi kapcsolatok mellett fontos, hogy a tajik kormányzat a szociális jólét, egészségügy, oktatás, korrupcióellenes harc és emberi jog területén átörés jellegű lépéseket tegyen. Rahmon elnök úr létrehozta az ombudsman intézményét, aki fontos kapcsolattartó lehet számunkra a legközelebbi EU-tajik emberjogi párbeszédben, amelyre szeptemberben kerül rá sor. A reform ugyan lassú ütemben halad, de azt reméljük, hogy a jelenlegi ajánlások, Dusanbei civil társadalmat bevonó szeminárium ajánlásait megszívleli a kormány, különösen a jogszolgáltatás, illetve az új BTK reformja tekintetében. Persze jól tudom, hogy önök agályokat fogalmaznak meg a tajikisztáni emberjogi helyzettel kapcsolatban. Ezért sietek biztosítani önöket, hogy az Európai Bizottság nagyon nagy súlyjal képviseli ezeket az aggályokat a tárgyalások során. A gazdasági reformok terén előrelépést látunk, például egy gyapott hitel mechanizmus létrehozása révén, amely a mezőgazdaság reformját teszi lehetővé, és a szegénység elleni harcnak fontos eszköze lehet Tajikisztánban. Az Európai Parlament hozzájárulása ehhez a megállapodáshoz segíthet bennünket abban, hogy komolyabban együtt tudjunk működni Tajikisztánnal egy sor politikai és gazdasági reform előrevételésben, különösen koncentrálva a demokrácia és emberjog helyzetére, és figyelemmel kísérve reformok végrehajtását is. Ezt az erőfeszítést viszonylag nagyszámú kétoldalú támogatási megállapodás erősíti. 66 millió euróról van szó a 2007-től 10-ig terjedő időszakban, amely 70 millióra növekedhet a 2011-től 13-ig terjedő három év során. Ez a támogatás az ágazatokat célozza meg, a szociális egészségügy, a pénzügyi végrehajtás reformja és a magánszektor, magánszektor fejlesztésre vonatkozó erőfeszítéseket igyekszik finanszírozni. A Dusanbai delegációnk is erre vonatkozóan tesz erőfeszítésünket. És arra törekszem, hogy az év vége előtt a régiós irodánk egy teljes értékű delegációvá alakuljon, amely a reform folyamatot tudja támogatni, és a megállapodás végrehajtását is segíteni tudja. Remélem, hogy segít bennünket abban is, hogy folyamatosan értékelni tudjuk az előrelépést az előbb említett kulcsfontosságú ágazatokban, és ezeket egy benchmark rendszert alapján tudjuk mérni és értékelni. Köszönöm a figyelmüket. Köszönöm, a jelentéstevőnek adom meg a szót. Peterle úr, négy percben. Köszönöm szépen, elnök asszony, miniszter asszony. Biztos asszony, kedves kollégák, az a döntés, hogy partnerség és együttműködési megállapodást kötnek az európai közösségek tagállamaik és Tadzsikisztán. Ez az Európai Tanács új partnerségekkel, közép-európai országokkal, közép-ázsiai országokkal kötendő stratégiának része. Ezek az országok kereskedelmi és egyéb szektorokban is szeretnének partnerséget kialakítani az els, egy európai országokkal. Örülök neki, hogy ratifikáljuk ezt az egyezményt, és Üzbegisztán, Kirgizisztán és Kazasztán után végre Tajikisztánnal is ratifikáljuk ezt a, partnerségi ezt a partnerség és együttműködési megállapodást. Ezzel le fog járni az Európai Unió és a Szovjetunió között kötött hajdani kereskedelmi és együttműködési megállapodás stratégiai érdekünk van abban, hogy együttműködjünk Tadzsikisztánban, hiszen a világ abban, rész, abban a részében nagyon fontos partnerünk Tadzsikisztán. A biztonságot, a stabilitást, a gazdaság fejlődését, a demokratikus intézmények megerősítését és az emberi jogok, valamint a jogállamiság védelmét igyekszünk ezzel elérni. Az európai politikák célja Tadzsikisztánban különösen a szegénység elleni küzdelemben, a jó reformok, illetve a hatékony ö, kábítószercsempészet, illetve szervezett bűnözés elleni küzdelem támogatását célozzák. Tajikisztán demokratikus állam, de agasztó helyzetben van például a civil társadalom és a szociális ügyek is. Az egészségügy, illetve az oktatásügy azonnali támogatása rendkívül fontos kifejezzük aggályainkat az emberi jogokkal kapcsolatban, és különösen a nők jogaival kapcsolatban, illetve a bíróságok függetlenségével, illetve a civil társadalom működésével kapcsolatban. Az emberi jogokkal kapcsolatos párbeszéd előrelépése is nagyon fontos a kétoldalú kapcsolataink fejlődésében. Ez a megállapodás kifejezi azt, hogy hiszünk abban, hogy Tadzsikisztán képes modern és működőképes államot létrehozni, amely képes regionális szerepét sikerrel végrehajtani. Különösen a fundamentalizmus és szélsőség hatása elleni küzdelemben, ami Afganisztánból terjed a régióban. Az energia és a vízgazdálkodás területe is hatással van a közép-ázsiai belső kapcsolatokra. Szeretném minden kollégának megköszönni a nagyon konstruktív együttműködést, illetve az bizottságnak is értékes segítségét. Különösen szeretnék a Tajik nagykövetségnek köszönetet mondani az együttműködésükért. Meggyőződésem, hogy ezzel megállapodással az Európai Unió el tudja mélyíteni, és egy új dimenzióba tudja helyezni a Tajikisztánnal való együttműködését, remélhetőleg nagyon hamar végre is hajtjuk ezt a megállapodást. Teljes szívből ajánlom, hogy és javaslom elfogadásra ezt a megállapodást. Köszönöm szépen. Danke, Köszönöm, Péterle úr. Most a frakciók nevében felszólalók következnek. Először Kacsmarek úr a néppárti frakció nevében két percben. Panie minister, szanowni państwo, tisztelt képviselők, biztos asszony, hölgyeim és uraim, először szeretnék megköszönni Péterle úrnak ezt a nagyon tartalmas, jó minőségű jelentést, ami nagyon kiegyensúlyozottan fogalmaz a partneri és együttműködési megállapodás tárgyában. Tajikisztán nagyon gyakran bírálták a demokratikus deficit és hiányok miatt, a sajtószabadság, a vallásszabadság és a korrupció kapcsolatban kapcsolatos problémák miatt. Ezeket nem lehet vitatni, azonban azt is meg kell állapítani, hogy Tajikisztán jelentős előrelépéseket tett az elmúlt időszakban a korrupció elleni harcban, az emberi jogok erősítésében és más kényes kérdésekben is. Relatív, viszonylag stabil országról van szó, amely nagyon fontos, hiszen nagyon stratég, stratég, nagyon fontos geopolitikai helyzetben van ez az ország ebben a térségben. Afganisztánnal hosszú határszakasza van, a terrorizmussal kapcsolatos problémák, a szélsőségesek térnyerése, az illegális kábítószerkereskedelem mind-mind olyan problémák, amelyeket amely Tajikisztán fenyegetik, ezért nagyon fontos természetes szövetségesünk. Az Európai Unió kell tehát erősítse a demokratikus folyamatokat ebben az államban, gazdaságilag is erősítve a, a társadalom helyzetét. Látunk, kell, hogy Tajikisztán a volt Szovjetunió egyik legszegényebb tagállama, 2008-ban az ENSZ azon listájára került, amelyeket, azon országokat tartalmazta, amelyeket legsúlyosabban érint az élelmiszerválság. A millenniumi célok sorában is fontos, hogy Tajikisztánban megvalósuljanak ezek. Tajikisztán számára az Európai Unió rendkívül fontos kereskedelmi partner. Mindenkét két fél érdeke az, hogy minél előbb megvalósuljon, végrehajtásra kerüljön ez a megállapodási ez a megállapodás. Pozitív üzeneteket kell megfogadnunk Tajikisztán irányában. Fontos, hogy erősítsük kapcsolatunkat Tajikisztánnal, és ezen az úton nagyon fontos lépés Petelle úr jelentése. Das. Megadom a szót most az ALDE frakció nevében Rinaldi úrnak egy percben. Köszönöm, elnök asszony. Biztos asszony, miniszterasszony, kedves kollégák! Tajikisztán nem nagyon gyakran kerül napirendünkre ebben a házban, úgyhogy különösen örülök a mostani vitának. A közép-ázsiai delegáció tagjaként nagyon örülök, hogy a megállapodás jó úton halad. Jó lenne, ha megvizsgálnánk, és örülök, ahogy a biztos asszony ezt említette, a régióban működő képviseleti irodánkon. Tajikisztán nagyon gyakran tekintik Európa kihelyezett posztjának. Afganisztán határán helyezkedik el ez az ország. Igen, intenzív kábítószer csempészet folyik a régióban, autoriter vonásokat is mutat a régi jog, a jogállamiság és az emberi jogok mindenféleképpen védelemre szorul. Tehát ezeken a területeken, nem csak a kereskedelmi vagy politikai területeken, hanem ezeken a területeken is előre kell lépnünk. Köszönöm szépen a zöld frakció nevében. Hautala asszony másfél percben kap szót. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tajikisztán nagyon jól teljesítette azokat, a, meg, azokat az előírásokat, amelyek a megállapodás, az együttműködési megállapodás előfeltételei voltak. Szomszédjaikhoz képest is jobb helyzetben van, hiszen van olyan szomszédja, ahol diktatúra uralkodik. Nagyon érdekes azt hallani az Európai Bizottságtól és a tanástól, hogy a demokráciát és az emberi jogokat akarjuk megerősíteni, és a jogállamiságot Tajikisztánban. De nagyon örülünk ennek, és nagyon örülünk annak is, hogy Tajikisztán közvetítő szerepét ismét felismertük, és kihasználjuk ezt. Az Európai Unió tök nyomást kell, hogy gyakoroljon annak érdekében, hogy ezt a szerepét betölthesse. Engedjék meg, hogy a víz készlete kérdésére visszatérjek, hiszen az Európai Unió számára is nagyon fontos ez a készlet, amit reményeink szerint demokratikus és fenntartható módon tud majd kiaknázni Tadzsikisztán. Olyan országok, amelyek ö, Tadzsikisztán körül találhatóak, és amelyek kellemetlen hatásoknak lehetnek kitéve, hogyha energia kinyerésére használják fel a vizeket a Tajikisztánban, őket óvnunk kell azonban. Az országnak azonban gazdasági szempontból roppant fontos. Hát- Most két percben Tenok úr szól. Köszönöm elnök. Tajikisztánt nem élvezi ö, olyan rásványkincsek gazdagságát, mint szomszédai, de ez nem ok arra, hogy marginalizáljuk Tajikisztánt gazdagabb szomszédai javára. Közép-Ázsia közkulcsfontosságú az EU politikai és energiabiztonsági számára. A egyes országok gyorsabban javítják kapcsolatokat az EU-val, mint mások, ugyanakkor egyfajta kollektív erőfeszítésre van szükség, hogy javítsuk a kapcsolatokat egy olyan állammal, amelyet, amelyet korábban diplomáciai elszigeteltnek érzékel, értékelhettünk. Egyes államok katha előnyben részesítünk másokkal szemben, a közép az feszültségeket teremthet. Az iszlámista terroristák megjelentek a régióban, és visszaélnek a rossz kormányzással, a szegénységgel, és igyekeznek radikalizálni a társadalmakat, és a gyűlöletet terjeszteni. A tajik kormány elutasította az, a szélsőségeseket, és a nemzetközi közösség segítségével igyekszik megerősíteni a demokrácia helyzetét országában. Tajikisztán még mindig viseli egy brutális polgárháború nyomait, a, a világi és az iszlámista erők között folyt ez le a 90-es évek elején a Szovjetunió összeomlása után. A tajcsikok nem szeretnék visszatérni, látni a, a vérontást, ezért támogatják a NATO hadműveleteket a Talibán ellen Afganisztánban. Az ISAF misszió rendkívül, rendkívül függ Tajikisztán hosszú távú fejlődésétől. Nagyon fontos biztonsági horgonyt jelent az állam az ISZAP számára. Fontos, hogy tudjuk, hogy nem szeplőtlen az emberi jogi helyzet Tajikisztánban, de nagyon fontos, hogy bátorítsuk az országot és vezetését a pozitív változások irányába. Ez az Európai Unió nézete, Fehérországgal és Üzbekisztánnal kapcsolatban is. Tajikisztán is megérdemli, hogy ugyanezt az elbánást kapja. Az ECR frakció ezért támogatja a megállapodás megkötését Tajikisztánnal, a nyíltság, a demokrácia és az emberi jogok védelme fényében. Köszönöm szépen, Tánok úr. És akkor most a konfederális frakció, az gue nevében Lőzink asszony kap egy szó, percben szót. Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm a jelentés is. A külügyi szakbizottság tagjaként Szeretném megkérdezni a biztos asszonyt ennek a megállapodásnak a szerepét az EU bevándorlási politikájában. Hallottuk, hogy a hatályba lépést követően a Frontex-el közösen a, a visszafogadási, visszatérítési megállapodás keretében is együttműködünk. Tajikisztán eh, és Afganisztán közötti 1500 kilométeres határszakaszról is hallottunk. Ez eh, további eh, célkitűzése lehet arra, hogy az Európai Unió politikája érvényesüljön. A külső határokon hatékonyan kell fellépni a menekült áradattal szemben. Ismét látjuk, hogy ez az EU külpolitikájának milyen fontos sarköve. Az ilyen partnerségi megállapodások következtében a menekültek táborokban lesznek elhelyezve, ahol komoly problémák merülnek fel. És ugyanez történik ma Ukrajnával kapcsolatban is. A nemzetközi bevándorlási vagy migrációs menedzsment a gyakorlatban nagyon sokszor sérti a Genfi egyezményt, illetve az emberi jogokat. És további problémákat gerjeszt, ahelyett, hogy megoldaná a menekültügy problémáját. A szomszédsági politikában az elnök asszony félbeszakítja hozzászólót. Ezt figyelembe kell vennünk, és ezért a GUE meglehetősen szkeptikusan tekint erre a kapcsolatra. És most az FT nevében. Belder úr, egy percben. Uh, Köszönöm szépen, elnök asszony. Ez a vita bennem vegyes érzelmeket vált ki, hiszen egy oldalról értékelem azt, hogy Peter úr állásfoglalási indítványában nagyon sok érzékeny pontra rámutat a tajik gazdaság és társadalom területén. Azonban eufemisztikusan ebben a nagyon fontos pillanatban azt halljuk, hogy relatíve stabil ország Tadzsikisztán. Ez engem meglep. Az Európai Unió olyan benyomást kelt, mintha ezt a megold, megállapodást muszáj lenne minden esetben megkölteni, és szerintem ez e, nem érthető. Sőt, teljesen összezavart engem az, amikor azt olvastam a második bekezdésben, hogy a tadzsik hatóságok mennyire ki vannak ábrándulva, a, miatt, hogy még nem ratifikáltuk. Inkább azt mondanám, hogy a vallási kisebbségeknek kéne megdöbbennek, megrökönyödöttnek lenniük, hogy nem hagyják őket gyakorolni a vallásukat, és ezért előbb a tadzsikoknak a saját házi feladatokat kéne elvégezni. Köszönöm szépen, Berner úr. Most uh, Allaki képviselő kap egy percben szót az ALDE képviseletében. Thank you very much. Köszönöm szépen. Nagyban támogatom a megállapodást, hiszek abban, hogy nagy előrelépés az Európai Unió és Tajikisztán között együttműködés mélyítésében. Nagyon fontos ország Tajikisztán számunkra több oknál fogva. Csak egyet idéznék. A stabilitás van nagy szerepet játszik a térségben Tajikisztán, hiszen az Afganisztánból származó kábítószer Oroszországba való útvonalán fekszik ez az állam. Legalább 30% az Afganisztánban termelt heroinnak Oroszországba és Európába, Tacsikisztánon keresztül áramlik. A nemzetközi közösség 10 évvel ezelőtt indított egy nagy műveletet, Tajikisztánban megerősítve a kábítószerellenes intézményeket, és a rendvédelmet, és jól működik ez, a, erről örömmel számolhatok be. Ez egy közvetlen hozzájárulás a Európa biztonságához és stabilitásához. Ez az együttműködés is ezt a célt szolgálja. Vannak még persze problémák, Tajcsikisztánban, erről többen beszéltek, az emberjog területén, a szegénység területén, de úgy hiszem, ez a megállapodás Európa legjobb érdekét szolgálja, és nagyban támogatom ezért. Köszönöm. Mr. Alaki. One minute is very little time, I know that. Kedves kollégák, most a spontán hozzászólások következnek, összesen 5 percben. Elsőként Pancéri úr jelentkezett, egy percben kérem, megadom a szót. Köszönöm, elnök asszony. Én is úgy gondolom, hogy ez egy kiváló megállapodás, amit Tajikisztánnal kötünk. Elősegíti, hogy bizonyos célkitűzéseket, nagyon fontos célkitűzéseket elérjünk. Először is eh, gondoljunk csak az ország stratégiai pozíciójára, eh, aminek révén a béke, a biztonság eh, térségét tudjuk kialakítani. Másodszorban elő segíthetjük a gazdasági és szociális fejlődést is, hiszen ez az egyik legszegényebb ország a térségben. Végezetül pedig biztosítani kell, hogy a demokrácia, a szabadság és a az emberi jogok képezzék az ország fejlődésének az alapját, ezek mind fontos szerves részei a megállapodásnak, tehát üdvözöljük a megállapodást. Köszönöm szépen. Köszönöm. Köszönöm. Kacin úr a következő hozzászóló. Köszönöm szépen, elnök asszony. Engedje meg, hogy gratuláljak Peterle kollégámnak, aki kiváló jelentést készített. Tajikisztán az utolsó olyan állam, közép, az Isztán nevű államok sorában, akikkel, amelyel végül sikerült együttműködési megállapodást kötnünk. A stabilitás ezen a területen, ezen a régióban nagyon jelentős, stratégiai érdeke az egész világnak, hogy stabil maradjon ez a régió. Ezek az országok egy nagy hajóként mozognak a globális politikában, és méretüktől függetlenül energia, erőforrás és egyéb erőforrások tekintetében nagyon különböznek. Gratulálok a svéd elnökségnek, a biztosasszonynak és az előadónak is, hogy ezt a szakadékot sikerült áthidalni. Köszönöm. Köszönöm szépen, Szemke úr, a következő hozzászóló. Köszönöm szépen, én is hálás vagyok a lehetőséget, hogy egy kérdést tehetek fel. Úgy gondolom, hogy helyén való az, hogy ez a megállapodás létrejön, fontos lépés, ez a megfelelő irányba. Ám vannak van, egy kérdésem, és Malmström miniszter asszonyhoz intézem ezt, nagyon nehéz az Európai Unió tevékenységeit megtervezni. Nem volna azonban helyén való, hogyha jobban hangsúlyoznánk a Tajikisztánnak nyújtandó segítséget, például a képzés, például a, a, a határőrök képzése területén, tehát ilyen konkrét lépéseket is megcélozhatnánk, hiszen az 1500 kilométeres határszakasz őrzése nagyon nagy gondot jelent ennek az államnak, már az Afganisztán a szomszédos határa. Nagyon sok kisebbség is él a határ túlsoldalán, nagyon sokat tehetne az Európai Unió tehát a határvédelmi erők képzésében, erősítésében. Köszönöm szépen. Egyelőre, illetve ön jelentkezett még? Nem? Posselt úr. Elnök asszony, én is kiválónak tartom a Peterle kolléga jelentését, ugyanakkor tisztán kell látnunk, hogy a szabadság szerető népek Közép-Ázsiában a legfontosabb partnereink. Ezt a régiót nagyon gyakran domináns hatalmak tartották kezükben, úgyhogy most ki kell használnunk azt az alkalmat, hogy valós tartalommal töltsük meg, és teremtsük meg az alapjait a partnerségnek. Természetesen a bűncselekményekkel, a bűnözéssel szemben együttesen kell felnéznünk, de először is ezeknek az országoknak a kultúráját kell megnézni, az ősi társadalmakat, a hagyományokat, és ezek az országok mindig is fontosak voltak a történelem során Európa számára, tehát ne a paternalizmus, hanem a partnerség határozza meg a kapcsolatunkat. Elnök asszony, köszönöm szépen. Utolsó jelentkező a spontán hozzászólások keretében, Plébrész úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretnék a bűnözés, illetve az illegális bevándorlás kérdésére kitérni. Igaz, hogy Tajikisztán geopolitikai helyzete abszolút fontos, és éppen ezért Európának nagyon oda kell figyelni arra, hogy hogyan tudjuk egy oldalról megfékezni a bűnözést, ide tartozik az Afganisztánból származó kábítószercsempészet, de az illegális migráció is. Európa nem engedheti meg azt, hogy Afganisztánból Tajikisztánon keresztül ezek az illegális migránsok továbbra is érkezzenek, hiszen jelen pillanatban igazságtalanul a mediterrán országokra, Máltára, Ciprusra, Olosz, Oroszországra, Görögországra nehezedik ennek az egész súlya, míg előbb-utóbb majd az északi országokra is sor fog kerülni. Ezen országokból származó emberek jogait természetesen tiszteletben kell tartanunk, és elő kell segíteni, hogy mindenki tiszteletbe tartsa, de Európa nem tudja egyedül vállalni az összes bevándorlót. Köszönöm. Most a ismét a tanács képviselője Malmström asszonyé a szó, hogy válaszoljon a képviselők felvetésére. Köszönöm szépen, köszönöm a vitát, a hozzászólásokat, ahogy Péter Le úr is kifejtette, kiváló jelentésében a megállapodás egy, csak egy mozaik elem egy nagyobb képben a közép-ázsiai biztonság elősegítését segítő stratégiánkban. Nagyon sok rétű és átfogó probléma rendszerez. Afganisztán és Pakisztán is részét képezi a e mozaik képnek. Minden államnak persze megvannak a sajátságos problémái és jellemzői, ezért fontos, hogy Péter Leúr úr jelentése is rendszerszerűen épül fel, épül be ebbe a képbe. Nagyon, nagyon, nagyon fontosnak tartjuk az emberi jogokat, és ez Afganisztánban rendkívül súlyos probléma, nagyon sokat teendő. az egész térségben, és ezért olyan nagyon fontos az is, amit a biztos asszony mondott, hogy párbeszéd folyjon a térség országában az emberi jogokról, Tajikisztánnal is folyik ez, és rendkívül világossá kell tegyük a felek számára, hogy Európai Unió mit vár el Tajikisztántól az emberi jogok érvényesítése kapcsán. Elmetést tettünk a júliusi konferenciáról, amely ezzel a témával foglalkozott, amely igyekezett a, a jogállamiság elemeit erősíteni, a civil társadalmat, azok szervezeteit erősíteni külföldi szakértők bevonásával Tajikisztánban, de sok a Tajik hatóságokban dolgozó tisztviselő is felszólalt, és szóltak arról, hogy a jogbiztonság, a hatalmi jogok függetlensége is mennyire fontos. Igaz az egész régióra, az egész térségre, és az is igaz, hogy fenntartható projekteket is támogatunk, gazdasági projekteket is, például vízi erőművek építését, amelyek tudományos alapon kell álljanak, a tér, egész térségre vonatkozóak kell legyenek. Temke úr említette a határvédelem, a határőrizet fontosságát. Rendkívül, hihetetlenül fontos kérdés ez. Az EU 66 millió euróval támogatja 2010-ig e térséget, és 70 millióval a következő, rákövetkező három éves időszakban. Természetesen fenn kell álljon a lehetőség a határőrizet erősítésére, illetve a, vonat, a rendvédelmi szervek és a vám hatóság állományának a képzésére. Összefoglalva tehát nagyon sok rétű problémát kell látnunk Tajikisztánban és az egész térségben is, de a remény is felcsillan, E súlyos kihívások mellett. Nagyon örülök annak, hogy egyfajta konszenzus értékelhető a plenáris teremben, hogy mindenki előlépésnek értékeli ezt a megállapodást, amely eszközt ad a kezünkbe, hogy a jelentősebb stabilitást irányában tudjunk együtt dolgozni, és aktív párbeszédet is fent tudjuk tartani a demokrácia erősítése, az emberi jogok biztosítása tárgyában is ezzel az állammal. Nagyon fontos hiánypótló elemez, amely eddig, eddig hiányzott a ö, térségbeli stratégiánkból. Köszönöm, elnök asszony. Én is köszönöm. Miniszter asszony, most ismét a bizottság képviseletében Ferro Wellner asszonynak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is el kell mondanom azt, hogy hosszú ideje nagyon milyen hitünk abban, hogy az EU közép-ázsiai stratégia nagyon fontos, és pozitív hatása lesz a, stati- a prosperitásra, a biztonságra és a stabilitásra Közép-Ázsia minden országában, ahogy Tenok úr kifejtette, nem szabad a, marg, a szélére a stratégia szélére szorítanunk Tajikisztánt azért, mert ez Közép-Ázsia legszegényebb országa. Tökéletesen tisztában vagyunk azzal, hogy óriási kihívások előtt áll ez az ország, és azt hiszem, hogy Aleki úr említette, Afganisztán továbbra is az első legnagyobb heroin termelő ország a világon, és Tadzsikisztánon, valamint egyéb közép-ázsiai országon keresztül érkezik meg Európába és Oroszországba ez a heroin. A heroint és egyéb kábítószereket főleg Iránon és Pakisztánon, a déli irányba kereszt, déli irányban, valamint Üzbegisztánon, Tajikisztánon és Kazasztánon keresztül az északi útvonalon csempészik ki. Valóban, tisztában vagyunk vele, hogy ez egy nagyon lényeges dolog, de ugyanakkor azt is látjuk, hogy a drogtermelés csökkent Afganisztánban, és igazából most arról van szó, hogy együtt kell dolgoznunk annak érdekében, hogy tovább csökkentsük a kábítószer termelést. Ezért az úgynevezett bonkát, egy határőrizeti rendszert vezettünk be, ami segít ezeknek az országoknak abban, hogy a legális kereskedelmet akadály nélkül folytassák, de közben a kábítószer termelést és a kábítószer csempészetet akadályozzuk. Intézményeik nagyon jól és hatékonyan dolgoznak, és természetesen már is bevezettünk tréningeket is, illetve képzési programokat a határőrizet területén. Az emberi jogi kérdéssel kapcsolatban. Az új partnerség és együttműködési megállapodás valóban eszközt ad majd a kezünkbe, amelyel elmélyíthetjük a Tajikisztánnal folytatott párbeszédünket, és ott van benne az emberi jogi záradék is, amely lehetőséget és eszközt ad a kezünkbe, hogy minden ehhez kapcsolódó, például gyermekmunka, női jogi, gyülekezési, vallási jogi kérdéseket megvitassunk a tajik hatóságokkal. Valóban vannak még problémák ezeken a területeken. A víz kérdését is említették a képviselők. Engedjék meg, hogy elmondjam, hogy már sok-sok éve tudunk ezekről a problémákról, és próbáltunk a tádzsikoknak segíteni. Most a segítő szerepét játsszuk, és a közvetítő szerepét a közép-ázsiai országok között, mert tudjuk, hogy regionális szinten kell megoldani ezeket a problémákat. Tajikisztán és Kirgizisztán között, illetve Türkmenisztán, Üzbegisztán és Kazasztán között is. Csak ebben a kontextusban gondolom azt, hogy tudunk megoldást találni, hozzá hosszú távú megoldást ezen országok saját érdekében is. Ebben a kontextusban az is fontos, hogy nemzeti politikai párbeszédet kezdeményeznek a következő évben fog ez megkezdődni. A vízről és egyéb témákról is fognak majd tárgyalni. Megpróbálunk majd megegyezésre jutni velük, illetve segíteni őket, hogy egymás között ezt megtartják. Utolsó mondatom, a ratifikációs folyamatot folytatnunk kell, hiszen Tajikisztánnal az elmélyültebb együttműködés, amit az Európai Parlament is támogat, állampolgáraik érdekeit is szolgálja. Ezért komoly jelzést küldünk Tajikisztánnak, hogy az Európai Unió kötelezettségeit tiszteletben tartja a, közö, a közép-ázsiai stratégiája értelmében, hiszen ez nem csak saját biztonságunk szempontjából nagyon fontos, hanem a régió stabilitása szempontjából a regionális együttműködést is segíti. Köszönöm. Köszönöm, biztos asszony. És most még egyszer megadom a szót Péterle úrnak, mint jelentéstevő, két percben. Köszönöm szépen. Szeretnék komoly köszönetet mondani azoknak a hozzászólásoknak, amelyek új fénybe, új megvilágításba helyezik a megállapodást. A vita is bemutatta, hogy a képviselők most már egységesebbek és határozottabbak az, az iránt, hogy megszilárdítsuk az együttműködést Tadzsikisztánnal. Mindannyian tisztában vagyunk Tadzsikisztán identitásával, és hogy milyen különleges szerepet játszik a régióban, és nagyon örülnék, hogyha legalább ennyire ragaszkodnánk a megállapodás végrehajtásának figyelemmel kísérésének is, remélem, hogy erre mielőbb sor kerül. Szeretném hangsúlyozni, hogy a parlamenti dimenziója mennyire fontos ennek a nyomon követésnek szoros kapcsolatot kell fenntartanunk a régió országaival, és én remélem, hogy ez a megállapodás elsőprő többséget fog kapni, és amint aláírásra kerül, valósá válik a kétoldalú együttműködés, illetve globális szinten is megjelenik ennek hatása. Köszönöm szépen az együttműködésüket. Elnök asszony, köszönöm a jelentéstevőnek, és végezetül a külügyi szakbizottság majd a elkészíti, és ezzel a vitát lezárom, és a szavazásra holnap kerül sor.